Dear colleagues, we have to be... Kedves kollégák, az Európai Parlament erős állásolását kell támogatnunk. The strongest ever, yes. A lehető legerősebbet. Nem tudom, hogy mi mellett érvelt a kolléga, de pontosan úgy nézett, mint hogyha ezt mondta volna. Igen, Salvador. Nos, kedves kollégák, nagyon szép napot kívánok mindannyiuknak. Ma közösen fogjuk elvégezni a szabizottsági munkánkat, mert a szabizottsági elnökünk már delegációjával Szerbia, Szerbiában van ma és holnap, ezért nem tud ma jelen lenni. És ezért Együtt, együtt fogunk a szabizottság ülésünkön részt venni. Lehet, hogy nem is lesz szükségünk a teljes idő tartalmunkra, kivéve, hogyha mindenképpen vitázni akarnak, és még sok hozzáfűzni valójuk van ez a témához, amiről már részletesen beszéltünk csütörtökön. Szerintem nem kell felolvasnom azt, hogy milyen rendelkezésre álló nyelvek vannak. Szerintem mindenki látja ezt a Kobu newsban. Azt is mindenki tudja, hogy interneten is láthatnak bennünket, és azt is tudják, hogy nem lesz ma koordinátori ülés a szabadság ülés, természetesen koordinátori ülés. Gondolom, hogy ezt legalábbis a munkatársak tudják, hiszen ez, erről már tájékoztattunk mindenkit. A következő hét hétfőjén lesz majd Strasbourgban a következő koordinátori ülésünk. Az elmúlt ülések jegyzőkönyvével is ugyanúgy fogunk eljárni, mint ahogy azt szoktuk. Amennyiben nincsen semmilyen fajta ellenvetés az ülésünk végéig, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket ezen formájukban. Mindenki megkapta a napirenet, ezért azt javaslom, hogy először is, mivel már néhány képviselőtársunk itt van. Azért azt javaslom, hogy kezdjünk a szavazással, és ezzel is kezdjük a szavazással. A 9 napi rendi pont az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest. Maria Munyesz a szerzője az állásfoglalásnak, amely, illetve a véleménynek, amit le kell adnunk. Mindenkinek itt van a kártya, és már be is dugták a kis gépbe, valakinek nincs is kártyája. Nem kell kártyával szavaznunk a végső szavazásig, az adott vélemény vagy jelentés végső szavazásai nem kell kártyával szavaznunk, ezért akik nél itt van a kártya, azt kérem, hogy helyezzék be a gépbe, és megvizsgáljuk azt, hogy működik-e. És uh, akinek pedig nincs itt a kártya, azt pedig szerezze be. Ja. Sorry? Ja. Oh. <laughs> ähm, Edith, Edith Herzog. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt... Mindezek ellenére kezdjük, kezdjük a szavazást, és rátérünk az egyes módosításra, ki támogatja ezt ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosítóritvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Van egy új bekezdés. 1D, egy eh, szóbeli módosítóval, ami megvan írásban mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a rendeletre, hatos módosító indítvány, ki támogatja, ellenzi, kitartózkodik, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító indítvány mellette, ellene, kitartózkodik, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, nyolcas és kilences, együtt szavazhatunk erről? Nem akkor 8-as módosító indítvány mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es módosító szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 11-es módosító, ez is szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as és 14-es lehet -e erről együtt szavazni? Igen. 13-14 együtt, mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következőt visszavonták, 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, kitartózkodik. elfogadtuk. 38-as, ez a 18-as kiegészítéseként szavazzunk róla mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a preambulum bekezdések következnek. Hartung úrnak 16 módosítója van. Ezekről lehet-e blogban szavazni? Ki támogatja azokat a módosítókat, amiket Hartung úr a preambulum bekezdésekhez benyújtott ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezeket mind elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene ki tartózkodik elfogadtuk. Ötös mellette ellene aki tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös Jan Kozlovski mellette ellene aki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az elektronikus végszavazás következik. Először is Igen, mindjárt meg is számoljuk. I, vier, four, four. vier. Morgan. Mhm, mm okay. Haben alle abgestimmt? mindenki. Szavazás lezártam. 25 plusz 4 mellette egy ellene, kettő tartózkodás, tehát 29-en mellette, egy tartózkodás, egy ellenszavazat és két tartózkodás. Rendben, akkor következik ajánlás az LKS számára a EKS szervezetnek és működésének fölvizsgálatára. de Nainsky a, jelenté- a vélemény előadója, de ő nincs itt, akkor is szavazunk erről, nem baj. Egyes módosító mellette ellene hát akkor ezt ellenőriznünk kell. Ki, tehát kérem, hogy szavazzanak. Egyes módosító az egyes bekezdéssel kapcsolatban. Sidonia hat only Salvador and Reimer und Mr. Morgan, die drei und da ist eine. Okay, so. Alle, de különben pedig mindenki szavazott. Tizenhatan mellette, tizenegyen ellene elfogadtuk. kettes módosító következik. Összeegyeztethető a többi módosítóval, aki támogatja a kettes módosítót. Ki ellenzi? Ez egyszerű. Ki tartózkodik? Elutasítva. A kompromisszum mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a hármas bekezdés és a B kompromisszum következik mellette. Ellene. Egy ellen szavazat kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, tízes módosító, szóbeli módosítóval mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ez is szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenkettes módosító, négyes bekezdés, tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító, két részben. Ki támogatja az első részt? Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? Elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. 15-ös módosító. Első rész. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik. Kérem, hogy ez is elektronikusan történjék. A szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. 28 plusz 4, egy ellenszavazat és egy tartózkodás. Akkor Okay, also jetzt kommen wir zum Fisch. Most a hal következik. A halakkal nem annyira a helyzet, ahogy az lenni szokott általában. És eh, ami a Madagaszkárra kötendő halászati megalapodást illeti, erről már beszéltünk az elmúlt alkalommal, és azt mondtuk, hogy a szavazásunkat eh, szeretnénk elhalasztani, és szeretnénk eh, felszólítani a halászati szakbizottságot arra, hogy ők is halasszák ezt el, tehát ne szavazzanak ez ellen, csak halasszák el. És ezért a következő mondatról szeretnék most szavaztatni. A Költségvetési Szabizottság felszólítja a Halászati Szabizottságot, úgy mint illetékes szabizottságot arra, hogy javasolja azt, hogy a parlament ne adjon e, hozzájárulást addig, amíg le nem zajlanak a madagaszkári demokratikus választások, és vissza nem áll a demokratikus rend. Tehát elhalasztjuk a döntésünket, nem mondunk se nemet, se igent, addig, amíg nem zárnak le a választások. Persze meg kell vizsgálni azt, hogy milyenek lesznek ezek a választások Madagaszkáron. Ki támogatja ezt? Hartung úr? Elnök asszony, én először szeretném írásban látni ezt a e, javaslatot, mert most csak szóban hallhattuk. Versuchs. Also wir können natürlich, wir können natürlich das Ganze jetzt. Természetesen az egészet elhaladhatjuk az ülés végéig, akkor mindenki, addigra megkapja mindenki írásban, természetesen. Lassan is felolvashatom, hogy mindenki meghallgathassa ezt eh, anyanyelvén, hogyha ezzel egyet ért, és akkor A Költségvetési Szakbizottság felszólítja a Halászati Szakbizottságot, úgy, mint illetékes szakbizottságot, hogy javasolja azt, hogy a parlament ne adjon addig hozzájárulást, egészen addig, amíg demokratikus választások le nem zajlanak Madagaszkáron, és a demokratikus rendet vissza nem állítják. Herr Hartung, reicht Ihnen das als... Ähm... Hartung úr, ez így kielégítő ön számára? Én értettem a fordítást, de szerintem hivatalos javaslatnál hivatalos formában, írásban kell ezt benyújtani. De egyetértek ez egyébként, rendben is van ez. Csak írásban kell benyújtani. Oké. Okay. Und der offizielle Text, dem wir dann zugestimmt haben, der steht. A hivatalos szöveg pedig a jegyzőkönyvben is benne lesz majd, amiről most szavaztunk írásban. Ki támogatja tehát ezt, az, ezt a mondatot? Tehát elhalasztjuk. Ez azt jelenti. Ki ellenzi ezt a mondatot? Hatan. Hatan. És ki tartózkodik? Elfogadtuk. Értem én, értem én, ellenzik a demokratikus struktúrákat. Ma lesz, ja. Ma lesz. Többé-kevésbé. Oké. Okay. Um, die nächste Abstimmung. Következő szavazás. Itt is halakról van szó, és ismételten egy partnerségi megállapodásról, illetve egy halászati megállapodásról. Hát nem igazán szeretem a, part- nem szeretem a partnerségi szót itt, de hát hogyha már ezzel benne rendben. Ez esetben Maultániáról van szó. Két-három szavazásról van szó az első, az utolsó bekezdésekben, az egyes módosítóban Giovanni Laviától, ki támogatja ezt a módosítóindítványt. indítványt. Ellenőrizzük. Kérem szavazzanak elektronikusan. Reimer ist... Reimer stimmt gar nicht ab. <laughs> Reimer már nem is szavaz. Örül annak, hogy nincs is kártyája. So. Okay. Well, anyway. Okay, okay. Wir müssen nicht, wir müssen nicht, wir müssen nicht uh, abzählen. Nem kell itt számolgatni. Elutasítottuk. És akkor a hallászati jegyzőkönyv elfogadására szavazunk mellette. Ellene. Ki Elfogadtuk, és következik a végső szavazás. Kérem eh, elektronikusan, amennyiben ez lehetséges. zwei. Ja, plus one. Zwei. Mhm. And you are Und die zwei dagegen, genau. Okay. Also. Äh, 23 ähm, zu 11 zu 23 11 egy az arány, ezt is elfogadtuk. És ezzel elvéget is írt a szavazás ideje. Sorry. Da? Ah, doch. Monika, lass mal bitte Giovanni eben, das gibt doch ein Transfer. Mégiscsak van egy átcsoportosítás. Van egy átcsoportosítás. Az egy eh, per 2003 as eh, átcsoportosítás eh, majd megmondja a jelentéstevő azt, hogy ezt fogadjuk el, vagy inkább utasítsuk -e el. Itt egy átcsoportosításról van szó. Közvetlen támogatások javára a gazdálkodók számára az első pillérben. Itt olyan forrásokról van szó, amelyek a prevedeva la sua conclusione Eh, al termine szőlészeti ágazat eh, szerkezete átalakításából származnak, és ezt 2013-as évre vittük át a 2012-es évről. Hogyha lettek volna maradványok, akkor nyilván ezeket az európai költségvetés keretében felhasználtuk volna, és ebben az esetben kérjük az átcsoportosítást a közvetlen támogatási rendszer javára amely már tartalmazta ezt az átcsoportosítási kérelmet. Tehát az én véleményem az, hogy nincs nehézség, tehát ja, szavazzunk erről az átcsoportosításról. Wenn wir unserem Berichterstatter folgen. Hogyha szeretnénk követni a jelentéstevőnket, akkor kérem, hogy azt jelezzék készfeltartással. Ki ellenzi ki tartózkodik, egy ellenszavazattal ezt elfogadtuk. Na most akkor tényleg most már elintéztük a szavazást, és folytatjuk tovább a munkánkat a napirenden. Hetes napirendi pont következik. Itt van egy vélemény, amit meg kell fogalmaznunk a foglalkoztatási szabizottság számára. Derek Vaughan a az vélemény előadója. Az Európai Segély Alapról van szó, a leginkább rászorulók számára. Tessék! Uh, thank you, Chair. As you uh, rightly said, this is... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy rövid állásfoglalás a foglalkoztatási szabizottság számára és megpróbálta néhány eh, nagyobb témát eh, lefedni, amely a költségvetéshez is eh, kötődik. Ez az alap helyettesíti a korábbi élelmiszer elosztási programot, és ez kiterjeszti a program hatáját is. Most már nem csak az élelmiszer segélyezésre vonatkozik, hanem bármilyen olyan témára, amely összefügg a gyerekek anyagi nélkülözésével. Február 7-én, 8-án a tanács támogatta ezen program folytatását, de sajnálatos módon a, az Európai Szociális Alapból fogják ezt finanszírozni. A csökkenteni fogják ezt 3,5 millióra, 2,5 milliárd euróra. Ez azt jelenti, hogy évente ez mint egy 365 milliós veszteséget fog jelenteni. Néhány aggályom volt azt neked meg is fogalmaztam az agályban, a bürokratikus terhek miatt is, hiszen ezt az Európai Szociális Alapból támogatják megosztott irányítással, kezeléssel, és ezért biztosítani kell azt, hogy ne legyen túl sok administratív teher az olyan fajta alapítványok előtt, akik szeretnék alkalmazni ezt az alapot. Azt is kimondjuk a véleményben, hogy az intervenciós ö, ö, raktárakat is fel lehet használni. Ez egy kiegészítése lehet a programnak, és ezt nem pedig a elkülönített költségvetésből kell elvenni. Azt is elmondjuk a 9-es módosításba, hogy a program minden egyes fel nem használt összegét meg kell tartani, és fenn kell tartani más tagállamok számára, hogy lehet, hogy vannak olyan tagállamok, akik nem akarják felhasználni ezt az összeget, és ezért lehetővé kell tenni ezek felhasználását más tagállamok számára, vagy más programok felhasználására. Van még egy pont, amit szeretnék kiemelni, ez a finanszírozás kérdése. Itt az Európai Bizottság 85%-ot javasol, hogy egy ez az EU tagállamoktól származzon, és tudjuk, hogy a Foglalkoztatási Szabizottság szeretne egy vitát erről, és a módosító a társfinanszírozást törli. Erről még beszélhetünk tovább, és erről tovább kell vitázni a bizottsággal és tanácssal is. Elég szoros a módosító benyújtásának határideje, holnap van a határidő, ezért üdvözlöm minden megjegyzésüket ezzel kapcsolatban annak érdekében, hogy be tudjuk nyújtani a módosítókat. Irgendwelche Anregungen? van -e valamiféle ötlet ezzel kapcsolatban Giovanni és Jan Kozlovski? Először Jan Kozlovski, aztán Giovanni Lavia, majd Dominik Riké kap szót, és Manuel. Fel is írjuk a hozzászorok neveit. Köszönöm elnök asszony. Jelentésként úgy vélem, hogy ezen alap létrehozása a leginkább rászorulók számára nagyon jól beleilleszkedik a szegénység elleni küzdelembe, illetve a 2020-as stratégiába. Szerintem a támogatások nyújtásának rendszere nagyon egyszerű kellene, hogy legyen. A jelenlegi rendszer ugyanis szerintem túlságosan bonyolult. A jelentéstevő beszélt itt erről az összegről, a 2,5 milliárd eurós összegről 7 éves időtartamra valamennyi tagállam számára a szükségletek függvényében. Nos, szerintem növelni kellene az elő legösszegét, itt a 31-32-es cikről beszélek, mégpedig az összeg 100%-ával. Ami az eljárás jogi megoldásokat illeti, amelyeket a bizottság javasolt, szerintem azok a megoldások, amelyek már szerepelnek a kohézis politikára vonatkozó jogszabályban. Nos, ezeket a rendelkezéseket nem kellene alkalmazni, hiszen itt egy más típusú beavatkozásról, más típusú támogatásról van szó ezen alap kontextusában. Hogy az alapot jobban végre lehessen hajtani, nos, ahhoz arra lenne szükség, hogy a határidőket lerövidítsük, akár egy hónapig, itt a 34-es, 35-ös cikkről beszélek, ami pedig a nettó korrekciót illeti, szerintem ez egy kockázatos dolog, hiszen itt egy döntéshozatali mozgástér van, ami az egyes tagállamnak, tagállamoknak való forráskiosztást illeti, szerintem figyelembe kellene venni, a szegénység kockázati tényezőt az egyes tagállamok esetében. Végezetül szerintem a jelentéstevő jól tette, hogy figyelmet fordított arra a tényre, hogy a társfinanszírozás akadályt jelenthetne a leginkább rászorulóknak való támogatás kiosztást illetően. Köszönöm, Giovanni, és aztán Isabel. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan a kollégák is emlékeznek rá, ez a támogatási program a leginkább rászorulók számára. Egy olyan program, amely már a korábbi tervezési időszakban a mezőgazdasági politikán belül helyezkedett el, és arra használtuk, hogy gyümölcsöző módon használjuk fel azokat a termékeket, amelyeket kivontak a piacról, és ezeket a termékeket így módon a leginkább rászorulók rendelkezésre bocsájtották olyan struktúrák révén, amelyek ezeket a támogatásokat kezelik. Most a program jellege megváltozik a következő tervezési időszakban, és az élelmiszer segélyhez még hozzájárulnak különböző más tevékenységek, tehát ez egy szociális segítségnyújtási programmá válik. A tevékenységek skálája tehát kibővül, ugyanakkor a források szűkülnek, mert ahogyan emlékeznek rá, a korábbi tervezési időszakban 2007-2013 között 500 millió euró állt rendelkezésre évente, most a bizottság javaslata szerint, és a tanácsban született legutóbbi megalapodás kapcsán 2,5 milliárd lesz az egész időszakra, ez 30%-os veszteséget jelent, és sokkal több tevékenységet. Itt nem csupán élelmiszer segéről van szó, hanem egy szociális támogatási programról. Másrésztről viszont nagyon helyes, hogy a társfinanszírozási szinteket emelni akarjuk, mert ez a társfinanszírozási szint egyes esetekben akadályozta a program végrehajtását. A dolgok tehát helyesek, de úgy tűnik, hogy a dolgok között szerintem van némi ellentmondás. Tehát véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kellene helyezni azon a programban azon lényeges szempontokra, amelyek nagyon fontosak. Tehát én inkább figyelnék oda az élelmiszersegély programra, tehát a lakosság elsődleges alapvető szükségleteire. Én korrigálnám tehát a javaslatot ilyen irányban. Egyetértek azzal, amit Derek mondott a társfinanszírozási arányról, amely való, amelyet valóban a megjelölt irányban kellene módosítani. Ami pedig az összforrásokat illeti ezen program kapcsán, számításba kell vennünk, hogy a válság időszakát éljük, közösségi szinten évről évre a leginkább rászorulók száma különösen az elmúlt években erőteljesen növekedett. És most kevesebb forrással még többet akarunk tenni a válság időszakában. Itt talán valamit ki kellene igazítani véleményem szerint. Tehát úgy vélem, hogy ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Izabel következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is a jelentés tervezetet, de teljes mértékben egyetértek vele. Egyrésztről köszönetet mondok azért az egyszerűségért, amivel kialakított ezt az anyagot. Egyszerűnek kell lennünk a megfogalmazásban, egyetértek önnel azon kockázatot illetően, amiről a Via úr is szólt, a társfinanszírozásra vonatkozóan, hiszen itt a nagy pénzügyi nehézségekkel küzdő országokról van szó, amelyek már amúgy is nagy költségvetési problémákkal szembesülnek, még több a rászoruló ezekben az országokban, mert a társadalombiztosítási szolgáltatások nehezen tudják ezeket az igényeket kielégíteni. Tehát nagyon rossz dolog, hogy ezen program kapcsán még inkább penalizáljuk őket. Ami az összeget illeti szintén egyetértek a véleményével, itt a költségvetési részt illetően van itt egy ambiciózus javaslat, talán némi egyes, egyszerűsítésre lenne szükség, de osztom az ön véleményét. A Költségvetési Szakbizottság vélemény általában technikai jellegű, de egy olyan szemponttal foglalkozik most, amely ugye itt a költségvetési szigor áldozatainak megsegítésére irányul. Az Európai Unió kényszeríti ezekre a személyekre ezt a költségvetési szigort, és aztán most a költségvetés mond nemet az ő igényeikre. Pénzügyi korlátokat állítunk, még kevesebbet juttatunk nekik, akik költségvetési szigor áldozatai, amiért valamilyen szinten mi vagyunk a felelősek. Hát szerintem ez egy elfogadhatatlan üzenet és politikailag, illetve szociális szempontból igazságtalan. Éppen ezért támogatom ezt a véleményt, nem fogok módosítót benyújtani ezzel a tervezettel kapcsolatban. Elnök, köszönöm. Dominik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok Derek Hogannak ezért a jelentésért, amit, el, amit hallottam itt az imént a kollégák részéről ez teljes mértékben megalapozott, különösen az a tény, hogy kevesebb forrással többet kérünk, hiszen itt egy földrajzi bővülésről is van szó, valamint sajnos növekedett a rászorulók száma válság következtében, tehát nehéz csökkenteni a költségvetést ilyen esetben. Egy különleges problémát vetnék fel, ahogyan tudják, az élelmiszersegély kampány általában szeptemberben indul, és októberben, novemberben kezd működni a következő évet illetően, tehát akkor ki, ö, alakítják ki a raktárkészleteket. A jellegi mechanizmusban viszont meg el 2013 végén ez a program. Az eltem felvetett a kérdés a következő, hogy esetleg nincs költségvetési keret vagy költségvetési támogatás ezen rendeletnek ősszel, akkor mi fog történni? Hiszen kevesebb pénz lesz, több rászoruló szemre, és esetleg egyáltalán nem lesz pénz. Tehát, hogyha őszig nem fogadjuk el a pénzügyi keretet vagy pénzügyi tervet 2014-re, akkor lehetetlen lesz a nem kormányzati szervek esetében, akik ezeket a termékeket kezelik, lehetetlen lesz beindítani a 2014-es évet, és ez valódi katasztrófával fenyeget majd, hiszen elég valószínű, hogy nem lesz stabil megszavazott költségvetési előirányzat, és ebben az esetben csak egy megoldás lesz a következő évre. Tehát erre vonatkozóan módosítót kellene benyújtani, hogy egy ilyen esetben akár az Európai Szociális Alaphoz kellene fordulni, legalább átmeneti módon az ESZA tudná táplálni ezt az alapot, amíg meg nem oldódik ez a kérdés, mert különben ez egy katasztrofális fenyegetést jelent. Elnök, köszönöm. Én is látom ezt a problémát, és úgy vélem, hogy a tanácsot meg kell sürgetnünk, hogy szeptemberig megállapodás szülessen. Persze vannak tagállamok, többek között Németország, amelyek meg akarták szüntetni az egész programot, de minden esetre láttam ezt a problémát. A következő Frederick Darden, aztán José Manuel, majd Jürgen. Köszönöm szépen, és köszönöm Derek jelentéstevő munkáját. a Költségvetési Szakbizottságban és a Foglalkoztatási Szakbizottságban is tag vagyok, éppen ezért rendkívül örülök annak, hogy állandóvá tesszük ezt az alapot, amely a legszegényebbek életét próbálja segíteni. De ugyanakkor, mint ahogyan azt többen is kijelentették, túl kevés pénz áll rendelkezésre, nem fogunk tudni az összes helyzetre megfelelő megoldást találni, főként az élelmiszersegélyek kapcsolatban és helyi szinten különböző tagállamokban. Ezen kívül a célközönség meghatározásában sem szabad, hogy túl korlátozó jellegűek legyünk, és a társfinanszírozással kapcsolatban pedig problémákat látok, nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy ezt a jövőbeli alapot kihasználják. De ugyanakkor, hogyha bármely tagállam társfinanszírozással ki akarja egészíteni ezeket az összegeket, hát legyen akkor úgy, de ezt önkéntes alapon kellene segíteni. Többen azt is elmondták, hogy nem szabad, hogy az élelmiszerbankok feltöltése megszakadjon. Éppen ezért 2014. január 1-én is a az Európai Szociális Alapon keresztül, vagy más alapokon keresztül lehetővé kell tenni azt, hogy ezt a folyamatosságot biztosítani tudjuk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, es ist ja... Köszönöm. Mindenképp az a kérdés, hogy itt nem kellene egy rendes, igazi programot és rendeletet létrehozni, és aztán 2,5 millióval ezt el lehet, ennek semmiféle értelme nincs. José Manuel. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria dar os parabéns ao Köszönöm szépen. Itt azért nagy konszenzus van ezzel a szállásponttal kapcsolatban, és a többi felszólalóval is egyetértek ami az Európa 2020-as stratégiát illeti. Nos, hát itt van egy cél, szerint 20 millió fővel csökkentsük a szegények számát Európában. Tehát ennek a programnak ehhez a célhoz kell hozzáilleszkednie. A 20 millió szegény illetve 20 millióval kevesebb szegény, egy olyan cél, amelyet nem tudtunk elérni, mert eredetileg 25%-kal szerettük volna csökkenteni ezt, és most sokkal több, mint 20 millió szeméről van szó. Tehát pont ezért fontos lenne a rugalmasság, főként a pénzügyi támogatások tekintetében. Nem a 20 millió emberre kell ezt megcélozni, hanem mindazokat kellene segíteni, akik a szegénységi küszöb alatt élnek hiszen a szegénység növekedett, tehát a szegények száma is ezzel arányosan növekedett. Ennek a programnak a célja, hogy felváltsa a korábbi élelmiszersegélyezési programot, amelyet 100%-ban támogattuk. Tehát ebben az új programban a társfinanszírozási ráta 100%-os kellene, hogy legyen. Az előző programban ezt a felesleges mezőgazdasági termékekből fedeztük. De most mit csinálunk ezekkel a termékekkel? Már nem léteznek? Nincsen már túltermelés? Hiszen mindez egy európai bírósági esetből lett levezetve eredetileg, és ezért nem értem azt, hogy Európa, amely hatékony akar lenni, miért nem képes felhasználni ezeket a termelési feleslegeket. Tehát azt hiszem, hogy itt valamiféle jogi megoldásra van szükség annak érdekében, hogy fel tudjuk ezeket használni. Nem tudom, hogy pontosan mekkora méretű ez a felesleg, és hogy hogyan lehetne felhasználni, de alapvetően egyetértek a célokkal. Természetesen ezt beláthatjuk, de egy dolog világos, hogy itt van most ez az új javaslat az új program vonatkozásában, ami pedig azért van ez, mert az Európai Bíróság úgy vélte, hogy nem a közös agrárpolitika feladata a leginkább rászorulók e, esetében támogatást nyújtani az EU-ban. Tehát az, hogy most még mit tehetünk kiegészítőleg, azt hiszem a bizottságot fel kell szólítanunk, hogy még egyszer nyújtson be javaslatot, hogy mi történjék az agrár feleslegekkel. De nehezen tudom elképzelni, hogy a bizottság rövid időn belül kész lenne arra, hogy bármit is tegyen. És mi magunk sem leszünk képesek erre, hogy ezt mi magunktól megtegyük. Jürgen, köszönöm Jutta. Először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek munkájáért. Sok tekintetben egyetértünk vele, de még egyszer az agrárforrásokra térnék vissza. Szisztematikusan ezt az eltolást megokolhatjuk Az én problémám az, hogy, hogy hogyan került át itt a költségvetési területen belül ez a pénz. Természetesen át kell vinni a pénzt, és más programokat persze meg kell rövidíteni, mert csökkenteni kell az, azokra szert forrásokat ezáltal, és ez egy újabb problémát teremt. Rámutatnék arra az, hogy itt egy alacsonyabb összegről van szó, és a válság megerősödését tapasztalhatjuk Görögországban és más országokban, egyes esetekben a napi szükségleteket sem tudják az emberek fedezni, és a tanács részéről cinizmusnak tartom ezen összeg ennyire drasztikus csökkentését. Ezt világosan szeretném kifejezésre juttatni. És még egy megjegyzés társfinanszírozást illetően egyetértek a jelentéstevővel, és saját szavammal is meg kívántam ezt a gondolatot erősíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Itt az átcsoportosításról nem lehet szó, mert itt egy vadonatúj több éves pénzügyi keretről van szó, most az új program esetében, de nekem sem az a benyomásom, hogy ezt a programot kevesebb forrással láthatjuk el, mert hogyha megnézed a szöveget, látod, hogy az ESA alprogramjáról is szó esik ebben, és hogy mi a vége ennek, azt mindenki tudja, ha egy alprogramról van szó, akkor gyakran előfordulhat, hogy nagyobb lesz az igény, és akkor az ESZA pénzekből kell elvenni, tehát valakitől el kell venni, és a másik oldalra kell torni ezt a forrást. Tehát nehéz ez a helyzet. Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? A jelentéstevő kapja meg zárásként a szót. Yeah, yeah, thanks, Chair. Can I thank uh, colleagues for... Megköszönhetném-e mindazt a sok segítséget, amit kaptunk? Nagyon uh, nagy segítségemre volt mindez. Biztosak lehetünk benne, hogy uh, biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a szeretett szolgálatok, illetve más karitatív szervezetek számára nem tesszük túl bonyolultá a helyzetet, és nem építünk túl sok szabályt. Felmerült az is, hogy túl kevés a pénz. De ebből a szempontból is fontos végig gondolni azt, hogy mik a prioritásaink, hiszen rengeteg kérdés van függőben, itt van ez a 3,5 millió, vagy milliárd, vagy most 2,5 milliárd, hát nem mindegy. Más kollégák a kofinanszírozás kérdésére hívták fel a figyelmet. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a 100% lenne a jó, de megint csak, hogyha teljes összeget nézzük, akkor ez problematikus lesz, mert hogyha mindenhol 100%-ot adunk, akkor sokkal kevesebb projektet tudunk támogatni. De ez megint csak tárgyalás kérdése. De lehet, hogy azért mégiscsak sikerül valamilyen kompromisszumot kialakítani, és mégis van esetleg rugalmasság a fő, fő összegeket tekintve, vagy a, a társfinanszírozással kapcsolatban is lehetne engedményeket tenni, hogy bizonyos tagállamokban 100%-ot adnánk, máshol nem. Ezek mind olyan témák, amelyekről még a jövőben vitáznunk kell, és szeretném még egyszer megköszönni a kollégáknak azt a nagyon jó vitát, amit lefolytattunk. Nagyon örültem annak, hogy ennyire támogatnak a kollégák. Ja, vielen Dank. Ähm, Änderungsantrag Schluss ist morgen. Köszönöm szépen. A módosítóbenyújtásának határideje eléggé szörnyű. Wir unsere Stellungnahme am 26. Eléggé szoros. Holnap a a módosítóbenyújtásának határideje. És ezzel következik a 8-as napi rendi pont. Itt pedig nem másról van szó, mint a globalizációs alap mobilizációjáról, mégpedig egy olasz esetben. Ist unser Berichterstatter, der führt jetzt ein. Frederik Dedden a vélemény előadója, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék csak néhány dologra felhívni a figyelmet. Itt több mint 1500 dolgozóról van szó, a háztartási gépek területén, és hát 7 hát millió 700 ezer euró lenne az, amit a kiigazítási alapból kellene adni, illetve hogy több mint 5 millió euró lenne, amit a kiigazítási alapból kellene adni ehhez. Szerintem ez egy jó gondolat, jó cél. Tudom, hogy vannak módosítások, amelyeket a foglalkoztatási szakbizottság készített elő, és amelyek minden bizonyal a következő napok során fognak majd megérkezni hozzánk. Tehát ez egy olyan téma, amelyet szerintem segítenünk kellene. Gibt es ein von A kollégák részéről van-e olyan, aki szeretne ehhez hozzászólni? Nincs. Akkor csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a módosító benyújtásának határideje a jelentésünkkel kapcsolatban holnap van, ugyancsak 12 órakor, és 20-án és 21-én pedig majd a szabadságban fogunk erről szavazni. Valószínűleg, hogy 20-án, 21-én lesz ez, mert a 20-án, mert 20-án fognak szavazni erről a foglalkoztatási szabizottságban. Ez fontos még tudni. 15-ös napirendi pont következik. Ingatlan politika. Es gibt keine, keine neuen... Uh... Nincs újdonság az ingatlan politikával kapcsolatban. mivel a teljes költségvetés jelentést készítünk éppen eltűnt, ezért a kisebb költségvetésekről, a parlamenti költségvetésekről fogunk beszélni. Mónika, hatos napi lenni pont, tessék, tiéd a szó. Tisztelt elnök asszony, nincsen igazából újdonság. A múlt héten, pénteken már átadtam a becslésekkel kapcsolatos tervezetemet, és amit az EP közös munkacsoportban kifejlesztettünk, mint például az megtakarítási intézkedéseket és más strukturális változtatásokat, úgy, ahogy azt a főtitkár elmondta itt a szabadság előtt is, ezeket már megvizsgáltuk. Azt mondtuk ezekkel kapcsolatban, hogy szeretnénk ezeket nyugodtan megvizsgálni, nem szeretnénk előttes döntést hozni. Ezt szeretnénk a jelentés keretén belül megvizsgálni, és utána pedig elismerjük azt, hogy további struktúrális pártatásokra van szükség, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az európai parlamenti képviselők munkáját jobban lehessen támogatni, és jobban lehet nyomon követni a jogalkotási javaslatok hatását, főként akkor, amikor az új irányelveket, rendeleteket kell megítélnünk, és ehhez az kell, hogy tudományos szakértőkkel is rendelkezzünk, és jó lenne, hogyha itt ezeknek a szaktudását az Európai Parlamenten belülről is igénybe vehetnénk. Különleges költségvetésről van szó, azért, mert ez a jogalkotási periódus végén jön létre, ez azt jelenti következményként, hogy amennyire azt mi tudjuk a parlamenti adminisztrációtól, csak 2,2%-át tehát a 2,2%-os növekedés abból fakad, hogy a jogalkotási periódus végén vagyunk. Tehát választások lesznek, sok kolléga elmegy, ez jogi jellegű pénzügyi kötelezettségekkel is jár, jönnek majd új kollégák is, és velük szemben is lesznek majd pénzügyi kötelezettségek. A viták során már rámutattunk arra, hogy a normális költségvetés során is, tehát a jogotáson kívül, szeretnék arra hangsúlyt fektetni, hogy az inflációs szint alatt maradjunk. Például a tisztviselők bérezése, strukturális kérdések. Jó lenne, hogyha hogyha ezek nem az 1,0-la, illetve 2,0 között lennének, hanem, az, hanem körülbelül az egész alatt lennének infláció szempontjából, és Horvátország csatlakozása és itt van egy teljes évet kell fizetni, 13,6 millióról van szó. Itt a kollégákat el kell látni, hogy megfelelő ellátással, és tehát a Horvátország csatlakozásból is költségek adódnak. Azt is beleírtam a javaslatomba, hogyha lesz majd egy új tisztviselőkre vonatkozó szabályzat, akkor az elnökségnek ennek megfelelően, hiszen ebből majd bizonyos változások fakadnak, valószínűleg ez kihat majd a megtakarításokra is, és amint lezárulnak a tárgyalások, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen változások fognak fellépni, és akkor egy egyértelmű útitervet kell készítenünk, hogy ezeket majd hogyan fogjuk alkalmazni az Európai Parlamentre vonatkozólag. Ez vonatkozik a nyugdíjkorhatáról, a hétvégen végzett munkákról, a nyerüléssel kapcsolatos szabadnapokról, tehát ezt meg kell vitatnunk, ez egyébként a Rothbérend jelentéshez kötődik, és utána majd alkalmazzuk el ezeket az új szabályokat. Ahhoz a költségvetéshez képest, amit ebben az évben végrehajtunk, van egy 2009-es költségvetés is, a korábbi jogatási periódás végéről, és hogy ezt összehasonlítjuk, akkor 5%-kal csökkentek a költségek, de össze, összességében nem elke, elkerülhetőek az átmeneti költségek. Hogyha a kollégák egyetetlenek ezzel, akkor a egyeztetés során néhány kérdést fel fogok tenni az átmeneti kérdésekkel kapcsolatban, de összességében be kell tartanunk a jogi kötelezettségeinket, és ezeket a jogi kötelezettségeket nem tudjuk megváltoztatni. Ebben az értelemben örülök annak, hogy hol mehetek a, az egyeztetés előtti ülésre és a közös EP munkacsoportban pedig majd foglalkozni fogunk a további strukturális változtatásokkal is, azokkal, amiket a főtitkár két alelnökkel együtt kigondolt. Szeretném elmondani azt, hogy a kat a CAD épület esetében a második pályázat sikeres volt, a megtakarítás is sikeres volt, tehát a költségvetés alatt maradtunk, és jelentős megtakarításokra kerülhet sor. Tehát tényleg sikeres volt ez a művelet, amit egyébként mi nagyon csökönyösen követtünk. Valószínűleg nem lesznek itt már meglepetések, csak is örömteljes események remélhetőleg ez fog bekövetkezni a második pályázati kiírással. Elnök, ami a parlament költségvetését illeti, szerintem tényleg fel kellene írnunk a sikereinket, mielőtt még ismételten azt mondanánk, hogy többet kell megtakarítanunk. George, majd Edith. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mónika. fontos téma ez. Először is a KAD épülettel kapcsolatban. Egy kicsikét olcsóbb ajánlatot kaptunk. A teljes költségvetéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ugye itt most választási év van, éppen ezért fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy a különböző ajánlatok, amelyeket kap a büró, a 2014-es évre vonatkozóan ne terhelje meg túlságosan a parlament költségvetését. Ugye itt a növekedést minimálisra kell szorítani, de szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz hogy legalább az inflációt ne kövessük. Minden egyes költségvetési sort végig kell néznünk árgus szemekkel, hogy hol tudunk még további pénzeket spórolni. A büró és a főtitkár is ezt kérik tőlünk. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a szocialisták nevében. Hát először is azt szeretném kérni, hogy tartsák be jobban azt az időszakot, amelyet a jelentéstevőknek és, a jelenté- és az árnyék jelentéstevőknek adnak arra, hogy felkészüljenek. Túl kevés időt kaptunk. Mm, most ugyanis az a helyzet alakult ki, hogy lehet, hogy felül kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk eljárásjogi szempontból megoldani ezt a helyzetet. Tudom, hogy még nincsen bürodöntés erről minden esetre, amennyiben, hogyha biztos többséget akarunk a jelentés mögé összekovácsolni, akkor minimálisan együtt kell dolgoznunk azon, hogy ez megvalósítható legyen. Ezen kívül fontos az is, hogy Mónika, a jelentéstevő és a többiek nem mi legyünk a rossz gyerekek, a rossz fiúk, rossz lányok, és az adminisztráció a rossz, ö, illetve a jók. Nem szabad, hogy ö, mi vigyük el a balhét jel, idézőjelbe téve. A jelentésben nagyon fontos gondolatokat kell megfogalmaznunk, úgyhogy biztos, hogy módosításokat is be kell majd terjesztenünk, és a 3 egész 48 század százalék nagyon magas, és ezt meg kell magyarázni a közvéleménynek, tehát azért itt alá kell támasztani mindezt, bizonyos fejezetek tekintetében ez nagyon fontos szerintünk, de ezen kívül az is fontos, hogy további megtakarításokat próbáljunk megtalálni, és erre kérem a kollégákat is, hogy segítsenek, mert ez fontos. Ezen kívül azt is szeretném megemlíteni, hogy úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevő nagyon részletesen beszél arról a projektről, amely még most is folyamatban van. A közös munkacsoporttal kapcsolatban, hiszen ez még kidolgozás alatt lévő munkacsoport, minden esetre az is fontos, hogy még ez az ősz előtt, tehát a költségvetési eljárás megkezdése előtt megvalósuljon. És valóban én is egyetértek az előttem felszólalókkal. Rendkívül magas az építési politikából származó növekedés a költségvetésben. Ez nem jó egy olyan évben, amikor választások lesznek a KAD épület tekintetében, tehát ezt nem, ez, ez nagyon nehéz, ez fontos kimondani, hogy ez a szakbizottság igenis és erőfeszítéseket tett, és igen, úgy gondoljuk, hogy bizonyos számlákat ki kell majd venni, és a következő évre kell áttenni. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az átmeneti időszakban kifizetett összegek biztos, hogy ki kell, ezeket ki kell fizetni azoknak a személyeknek, akik el fogják hagyni a parlamentet. Mindenesetre fontos lenne azt is látni részlete, részletes értelemben, hogy öt évvel ezelőtt ez hogy volt, mert itt ugye Európai Uniós szinten beszélünk növekedésről, de nem biztos, hogy valós ö, növekedés áll mögötte, mert ö, meg kell vizsgálni azt, hogy a korábbi ö, választásokkor a tagállamok mennyit fizettek az egyes képviselőknek. Tehát ezért fontos lenne legközelebb gondolkodni egyfajta tartalékképzésben, mert ez különben nagyon nehéz csak egy év során feldolgozni és beépíteni a költségvetésbe. Tehát ezért egy új modellre van szükség, hiszen a parlamentnek példát kell mutatnia arról, hogy jó munkahely, Ennyit szerettem volna elmondani a szocialisták nevében. Vielen Dank, Gibson. Köszönöm szépen, kívánna még valaki szólni. Igen, van még egy jelentéskészítő, ugyanis a 2014-es jelentéskészítőnk nincs itt, és hogyha ezt a napi pontot lezártuk, akkor szerettem volna megkérdezni az MFF jelentéstevőnket. Hát reméljük, hogy hamarosan visszatér a 2014-es jelentés készítünk. Mónika, lezárod? Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném még egyszer elmondani a számokat, hogy tudjuk, hogy eh, miről is beszélünk. Jelenleg az a helyzet, hogyha összehasonlítjuk az előző évvel, és ezt összehasonlítjuk a teljes költségvetéssel, tehát most nem a, a periódus végével hasonlítjuk össze, akkor azt láthatjuk, hogy a 2010 előző időszak alatt vagyunk, tehát igazából nincs növekedés, a költségvetési sorok között vannak átcsoportosítások, például a tudományos szolgálat irányába, és a, az ingatlanok tekintetében pedig a saját épületeknél nagy mértékben csökkentek természetes módon a bérleti díjak. Holnap a egyeztetés előtti ülésen beszélnünk kell még az átmeneti összegekről. 2009-hez képest van egy óriási különbség, most már mi vagyunk itt felelősek. Tehát most is végre felismertük azt, hogy van egy képviselőkre vonatkozó szabályozás, és ezt ennek értelmében járunk el, tehát igazi parlamentként dolgozunk, és nem pedig a nemzeti parlamentek küldetteiként. Tehát ennek értelmében járunk el, és ennek vannak következményei, vagyis ez azt jelenti, hogy nekünk kell a költségeket viselnünk. Én azt nem tartanám jónak, hogyha olyan költségeket láthatnánk később, amit populizmus miatt nem tettünk bele a költségvetésbe. Tehát, hogyha vannak átmeneti pénzek, átmeneti kiadások, akkor azokat meg kell fizetnünk, ugyanúgy, ahogy azt megteszik a nemzeti parlamentekben. És köszönöm szépen Herzog Eritnek, hogy ezekre a kérdésekre rákérdezett. Nagyon fontos látni azt, hogy mik ezek a átmeneti rendelkezések, meg kell nézni azt, hogy reálisak -e ezek a számítások, ezek nem-e túlzottak-e. Ezeket a költségeket nem lehet úgy megváltoztatni törölünk bizonyos költségvetési sorokat. Az európai választások időpontját a parlamentnek majd közölnie kell, főként amiatt, hogy 30-40 százalékos a választási részvétel, ezt nem is szeretnénk. Szeretnénk, hogy az emberek minél hamarabb tudnák, hogy mikor vannak a választások, és őket erről tájékoztatnunk kell. Mindenképpen takarékoskodnunk kell. Őszintén szólva, én nem az egyes költségvetési sorok végrehajtására helyezem hangsúlyt, hanem arra, hogy a struktúrákat kell megváltoztatni, mert csak így lehet, ahogy ezt láttuk korábban is, tényleg megtakarítanunk azt hogyha itt-ott törlünk dolgokat, az nem igazán működik. A költségvetési soroknál nincsen növekedés, a tisztviselők fizetésének növekedését be kell számítani, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 1,013%-kal óvatosan számoltunk, és itt vannak még az átmeneti időszak költsége is. Csak információként szeretném elmondani azt, hogy a 2009-es kiadások, tehát a legutóbbi alkalommal 5,33%-nál voltak, és akkor nem is kellett semmilyen új tagállamot felvennünk. Tehát 2014 mindenképpen egy különleges év lesz, ezzel gondosan kell bánnunk, és főként a munka lehetőségeinket, a munkakörülményeinket 2014-ben is fenn kell tartanunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, valószínűleg több mint egyszer kell még erről majd beszélnünk. Holnap lesz az előzetes megbeszélés, holnap délben 12 és 14 óra között, és utána pedig majd meglátjuk, hogy hogyan mennek a dolgok tovább. Mikor van, mikor kell döntenie az elnökségnek? Már a jövő héten? Mónika Holmeyer, már a múlt héten kellett volna dönteniük, és pontosan kaptuk, pontosan ezek kaptuk meg olyan későn a besléseket, mert az elnökség nem döntött, és ezért voltunk mi is késedelmesek. Na, tehát március 11-én lesz a mozdokban nyújtásának határideje, akkor kell dönteni, tehát március az én kell benyújtani a módosítókat, illetve eddig kell benyújtani a módosítókat. Utána pedig majd meglátjuk, hogy mi történik. Mhm. Ähm, darum habe ich die zwei Daten miteinander genannt. <laughs> genau, <laughs> bist du damit einverstanden? Egyetértesz ezzel? Vagy ezt vagy, vagy halasszuk el ezt egy nappal? Ha se, tehát ez azt jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határidejét március 12-ére helyezzük 15 órára, és akkor így megfelelő módon lehet majd reagálni. Én elmondhatom ezt Eritnek külön is, tehát a határidő, a módosítók benyújtásának határideje március 12-e most már. Eigentlich müssten wir jetzt ähm, äh, zum Igazából most a, a szabizottság, az Európai Bizottság kötvetésével kellene foglalkoznunk, de uh, Annie Jensennek egy másik uh, szabizottságban kell beszélnie a költségvetésről, de itt van még a négyes napi pontunk. Itt a több éves pénzügyi keretről van szó. Már legutóbb is kicsit hosszabban beszéltünk erről, de mégis megkérdezem a jelentés készítőket, hogy ebben a pillanatban van-e még igazából újdonság, amiről szeretnének beszámolni. Most Iványlóval kezdjük. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából nincsen semmi különösen új dolog. Reimerrel a jelentés tervezetten munkálkodunk a parlament számára. Voltak első, első reakciók, a két jelentés készítő szövegét véglegesítjük, és remélhetőleg holnap már közre is adjuk a frakciók számára ezt, konzultáció számára, de ebben a pillanatban nem igazán tudok semmi másról beszámolni. Gut, also äh, nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Hát akkor nem, semmi újat nem uh, tud hozzátenni, de talán Jean-Luc, vagy ő sem, nem ő sem, és uh, senki sem akar semmiről sem beszélni, hát ez egy kicsit problematikus most. Wir wollten, wir wollten, wir wollten über ähm, äh, das Mandat a mandátumról szerettünk volna a trilógus esetében beszélni Annál, de mivel ő nincs itt... Ja. Also gut, ich will ja hier nicht alle einfach nur aufhalten. Nem akarom kit senkit sem feltartóztatni, a múlt csütörtökön már beszéltünk, erről tudjuk, hogy miről van szó, Anni Janssen is tudja, hogy miről van szó, és a következő héten, hétfőn úgyis lesz koordinátori ülés. Mindenkinek nagyon szép további hétfő délutánt kívánok, és jövő héten hétfőn találkozunk.